A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk. Ha senkinek nincs megjegyzése ezzel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Igen, Harms asszony. palabra? Szót kért, Harms asszony. Nem a tegnapi jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Bien, eh, hemos recibido del... Az Európai Néppárt részéről a következő módosításokat kaptuk meg. A parlamenti bizottsági kinevezésekre vonatkozóan a petíciós bizottságban